El señor presidente. Az elnök. Se abre la sesión, señorías. Ezzel megnyitom az ülést. Az első napi rendi pontunk Kárnok úr jelentése a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról. Négy percre megadom a szót a jelentés készítőjének